Uh, apologies for the late start, colleagues. We can be... Kedves kollégák, elnézést a kis késésért. Egy napi rendi pontunk van, maradt délutánra. Kanada EU utas adat uh, csere megállapodás, úgynevezett PNR megállapodás. Először a jogi szolgálatot fogjuk meghallgatni. Tehát a jogi szolgálat fogja véleményezni ezt. A parlament kérte a bíróság véleményét. A 218 per 11-es szerződéses alapszerződési cikk alapján ezt követően pedig természetesen a kollégák is véleményt nyilváníthatnak, kérdéseket tehetnek fel majd ebben a témában. Elsőként tehát hallgassuk meg a jogi szakvéleményt Mör úrtól. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy önök is tudják, az Európai Parlament úgy döntött november 24-én, méghozzá 2014-ben, majdnem három évvel ezelőtt, hogy véleményt kér az Európai Bíróságtól kettő kérdésben. Az első arra vonatkozott, hogy a nemzetközi mm, szerződés megállapodás Kanadával PNR ügyben mennyire kompatibilis az alapjogi kartával, illetve konkrétan a magán eh, a jellegű adatok, illetve a személyes adatok védelmével. A második kérdés a jogalapra vonatkozott. A tanács ugyanis azt javasolta, hogy ezt a megállapodást a 82-es és a 87-es cikk alapján kössék az Európai Unió működéséről szól egy szerződés. Ez ugye egy rendőri együttműködés, illetve bírósági igazságszolgáltatási együttműködés bűnügyekben. A parlament kérdése, hogy ez megfelelő jogalap. A 16-os cikk ugyanis a személyes adatvédelemre vonatkozik, a parlament szerint ez lehet, hogy jobban felelt volna meg. Ez 2014 novemberében volt, itt állunk közel három évvel később. A bíróság júliusban hozta meg a végső, vagy hozta nyilvánosságra a végső véleményét. Rögtön az elején elmondom, hogy most először fordult elő, hogy az Európai Bíróság arról hozott határozatot, hogy a kartával összeegyeztethető egy nemzetközi megállapodás. És valóban a bíróság válasza roppant részletes, megpróbálom ezt röviden összefoglalni, de a következő alapvetően a válasz. Az első kérdés a jogalap. Kezdem. A bíróság szerint a tanács által javasolt jogalap nem volt helyes. A 82 és 87-es cikk helyett a 16-os és a 87-es cikk kellett volna, hogy legyen. Ez volt az első. A második, a bíróság szerint a nemzetközi megállapodás nem felel meg teljesen az alapjogi kartának. Legalábbis jelenlegi formájában nem. Úgy tűnik, hogy a megállapodás egyes részei megfelelnek ugyan a kartának, de nem minden része. Vannak ugyanis jelentős részei a szövegnek, amelyek nem felelnek meg a karta előírásának. Most talán beszéljünk erről részletesebben is. Először is lássuk a jogalap kérdését. Tényleg csak röviden, ahogy említettem, eredetileg az igazságszolgáltatás együttműködés büntetőügyekben, illetve rendőrségi együttműködés 82-es 87-es cikk az EUMS-ben. A 82-es cikk az igazságszolgáltatás együttműködés itt nem alkalmazható a bíróság szerint, ugyanis a nemzetközi meg állapodásnak semmi köze a bíróságok közötti együttműködés, ezt jogalapként nem lehet használni. Ugyanakkor a másik cikk, amit a tanács javasolt, a 87-es rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos, ez releváns és alkalmazható, hiszen rendőrségi együttműködésről igenis van szó. Azonban a bíróság azt is kimondja, hogy a 16-os cikk, amely az adatvédelemre vonatkozik, is hasonlóan releváns, mert a megállapodás egyik célja pontosan az, hogy az adatvédelmet biztosítsák, illetve a megállapodás jelentős része az adatvédelemről szól. Két lehetséges jó alap van, rendőrségi együttműködés, illetve adatvédelem. A kettő közül melyik a fő jogalap? E tekintetben a bíróság a megállapodás célját és tartalmát elemezve arra következtetésre jut, hogy mind a kettő szorosan összefügg és szétválaszthatatlan tehát mind a 16-os, mind a 87-es cikket együtt kell jogalapként kezelni. Tehát egy kettős jogalap, 16 és 87. Ez igencsak kivételes helyzetet teremt, hiszen általánosságban az esetjog alapján egy darab jogalapnak kell lennie, ugyanakkor kivételes esetekben előfordulhat egy ilyen kettős jogalap. A bíróságban magyarázatában kitér arra is, hogy az aktusok, a jogi aktusok elfogadásának eh, eljárása összeegyeztethető kell legyen. Ugyanakkor ez azon a problémához azért nyilván önök is tudják, hogy a 87-es cikk az ötös eh, fejezet alá eh, tartozik, a, ahol a brit ír jegyzőkönyvek alkalmazandó ki, tehát más az elfogadás menete. Ugyanakkor a bíróság azt is elmondja, hogy elmagyarázza, hogy ez nem jelent ebben az esetben a problémát, ugyanis a megállapodás egyáltalán nem vonatkozik Dániára, Dánia helyzeténél fogva, illetve nagy-Britannia és Írország mind a kettő optinnel részt vesz ebben a megállapodásban. Tehát ezen sajátos esetekben nagyon is könnyen lehet a 16-os és a 87-es cikket együtt alkalmazni, tehát nincsen gyakorlati akadálya annak, hogy 2 16 és 87 cikk alapján kettős jogalapot alkalmazzunk. Lássuk a második felét a kartával való összeegyeztethetőség kérdését. Ahogy azt elmondtam, most először fordul az elő, hogy az Európai Bíróság egy ilyen véleményben pálcát tör egy jogi aktus kompatibilitása felett. Kimondja a bíróság azt, hogy a nemzetközi megállapodások terén is alkalmazandó a karta. Tehát nem csak belső uniós jogszabályokra alkalmazandó az alapjogi karta. Ebben az esetben ezt gyakorlatilag mindenki elfogadta, hogy minden uniós jogi aktusra, tehát a nemzetközi megállapodásokra is alkalmazandó a jogi karta, tehát helyes feltenni a kérdést, hogy kompatibilis, összeegyeztethető-e egy ilyen nemzetközi megállapodással. Ami szintén érdekes, az az, hogy a bíróság eh, hogyan elemzi azt, hogy hogyan alkalmazandó a karta. Ugyanazt a módszert alkalmazza, eh, mint az uniós jogszabályok esetében. Tehát nincs egy külön módszer erre a nemzetközi megállapodások esetére. Ugyanaz a jó bevált módszer alkalmazandó, ugyanazok az elvek, ugyanaz az elemzési módszer szerint jár el a bíróság hogy megállapítsa, hogy a karta kompatibilis -e a nemzetközi megállapodással. Ez elvi szinten nagyon fontos, de hát ebben az esetben nem is ez volt a vitatott. A részletek, a tartalmi apró részletek, ez okozta a nehézséget. A Emlékeztetném önöket, nyilván önök már részletesen foglalkoztak az előző bírósági ügyel is, a digitális jogok Írország három éve, 2014 áprilisában hozta nyilvánosságra, hozta meg az ítéletét a bíróság, az adatmegőrzésre vonatkozó irányelv kapcsán. A bíróság úgy döntött ugyanis, hogy az adatmegőrzési irányelv érvénytelen, mert nem felel meg a kartának. Itt folyt egy vita arról, hogy más területekre hogyan alkalmazható ez az említett bírósági határozat. Minket is megértek arra, hogy mondjunk véleményt, Nos, mi úgy gondoltuk, hogy a, úgy véltük, hogy a bíróság hasonló indoklása igenis alkalmazható egy másik esetben is, még hogyha nem is ugyanaz a végkövetkeztetés. Ez a bírósági magyarázat, vagy ez a bírósági határozat nagyon jól mutatja, hogy ez valóban, ahogy azt mi is gondoltuk és sejtettük, ugyanazt az indoklást alkalmazta egy másik területen. Több esetben is utal ugyanis az ítéletében a digitális jogok ír e, isétre, illetve a Telep e, határozatra is. Ez tehát megerősíti a meg, bíróság megközelítését. Ez nem csak adatvédelemről szól, hanem általánosságban alkalmazható megközelítés. Ez megint csak nagyon sokat segít nekünk, nem nem biztos, hogy ugyanarra végkövetkeztetésre jut az i bíróság, de az általános megközelítés kapcsán most már azért is tisztában látunk az ügyben, hogy uh, hogyan dönthető az el, hogy uh, minden területen valóban alkalmazandó a karta. Tehát három lépésből áll ez. A karta egyes cikkei alkalmazhatóak, alkalmazandóak, érvényesek-e? Ez az első kérdés, amit fel kell tenni. Hogyha érvényesek, alkalmazhatóak, akkor felmerül a kérdés, hogy sérülnek-e ezek a jogok. Hogyha igen, akkor a bíróság felteszi a kérdést, mennyire komolyan sérülnek a jogok. Hogyha komolyan sérülnek a jogok, akkor a bíróság alaposan elemzi azt, hogy ezek a jogsértések e, indokoltak-e. Ez a harmadik lépés. Tehát egy alapvető jog e, sérülésére nagyon komoly indokra van szükség a szükségesség és az arányosság elvét vizsgálja ebben az esetben a bíróság. Ugyanezt teszi ebben a véleményében is, végigmegy szépen ugyanezeken a lépéseken, és talán a legfontosabb része ennek a véleménynek az utolsó, az arányosság és a szükségesség vizsgálata. Itt nagyon részletesen indokol a bíróság, elemezve ennek a nemzetközi megállapodásnak a tartalmát, és azt nézi, hogy a megállapodás minden része tiszteletben tartja az arányosságot, tehát szükséges, abszolút szükséges egy adott rendelkezés, és itt a megállapodás egyes részeiről nagyon részletes következtetésekre jut, amelyben kimondja, hogy ez vagy az a rész így vagy úgy nem felel meg az alapjogi kartának. Itt sajnos részletekbe kell menni, de megpróbálom ezt gyorsan tenni. Hogyan teszi mindezt az Európai Bíróság? Nos, a bíróság három szakaszra bontja a helyzetet. Érdemes ezt ebben a sorrendben vizsgálni. Ez pedig a három szakasz a következő. A Kanadába utazó, ott tartózkodó, majd Kanadából tovább vagy visszautazó utazást vizsgálja. Oda repül, földet ér és átmegy a vizsgálaton. ez az első szakasz. A második szakasz a Kanadában tartózkodás lehet pár nap, pár hét, pár hónap. Ez egy viszonylag rövid időszak. A harmadik szakasz pedig, amikor az utas elhagyta Kanadát. Ezt a három szakaszt vizsgálja tehát a bíróság, is, mindegyikre vonatkozóan nézi, elemzi, hogy az adatvédelemben mennyire indokoltak a, ezek a rendelkezések adatvédelmi szempontból. Az első szakaszra mielőtt beléphet Kanada területére az utas, a bíróság elfogadja azt, hogy az utas adat rendszer indokolt lehet, és hogy minden ilyen utas adat átadás egy harmadik ország irányába elfogadható. És hogy rendszerszerűen feldolgozhatja ez a harmadik ország ezeket az adatokat. De ez csak az első szakasz, azon pár óra alatt, amikor levegőben van már a járat, illetve amíg a határellenőrzésen átmegy az utas. Azt vizsgálja tehát Kanada, hogy van-e biztonsági kockázata egy utas érkezésének. Miért? Fogadja el ezt a bíróság azért, mert a nemzetközi jog értelmében minden államnak joga van ahhoz, hogy ellenőrizze az területére érkező utasokat, minden utast. Tehát ezen adatok átadása egy harmadik ország irányába teljesen indokoltnak tűnik, hogy minden utas esetében megvizsgálhassa, hogy a megérkezésekor biztonsági kockázatot jelente. Tehát az automatikus és szisztematikus feldolgozása az utasadatoknak ebben az első szakaszban bizonyos feltételekkel elfogadható. A két feltétel a következő. Kényes adatok átadása nem indokolt, tehát ezeket az adatokat ki kell venni, ezt egyértelművé teszi a bíróság. A második pedig feltétel, vagy megjegyzés az, hogy a bíróság elmagyarázza, hogy a rendszer, az adatok, utasadatok feldolgozása hogyan működik. Tulajdonképpen egy profiling zajlik, minden adat feldolgozása számítógépes algoritmusok és előre meghatározott modellek segítségével. Ez elfogadható, mert tulajdonképpen ezáltal nem olyanokra próbálnak rábukkanni, akiknek a neve szerepel valamilyen listán, hanem olyanok, akik lehet, hogy soha semmi rosszat nem tettek. Tehát ez egy, igazából egy kockázat elemzés, az ismeretlen lehetséges elkövetőket csak így lehet megtalálni, hogy minden utas adatát feldolgozzák. Ezért ebben az első szakaszban ez indokolt és elfogadható. Ugyanakkor a bíróság előre meghatározott modellek és kritériumok alapján működik. A, a bíróság azt is megállapítja, hogy kell, hogy legyen valamiféle ellenőrzés a profiling módszere felett. Nem lehet bárhogy ezt megtenni, ez nem lehet diszkriminatív, ezt is világosan leszögező bíróság, illetve azt szeretné, hogyha a bíróság úgy érzi, hogy kívánatos lenne, hogy a, ezek algoritmusok és modellek kialakításának a módszeréről is meg kell állapodnia Európának és Kanadának, illetve az Európai Unió ellenőrizheti, hogy hogyan működik maga a profiling. Ez pedig statisztika az előző évi statisztikák alapján történhet meg, és az Unió, illetve Kanada között tárgyalásokra van szükség ezen rajtás tekintetében, pontosan azért, hogy ne legyen diszkriminatív a profiling. Ez azt hiszem, ez egy nagyon új elem, új szerű elem, hiszen eh, algoritmusok és modellek a profilingra vonatkozóan még nem jelentek meg az esetjogban. Szerintem ez egy egész szerény eh, javaslat, alapvetően a jogalkotókra bízza annak eldöntését, hogy mindez milyen formátumban történhet, de felmerült maga a gondolat, és a bíróság felvett, hogy mindenképpen valamiféle, valamiféle kontrollra ellenőrzésre szükség van. Ez az első szakasz, tehát az utas érkezése és a határellenőrzése előtt. A második szakasz, amikor már belépett Kanadába az utas, átment a, a határellenőrzésen, belépett az ország területére. Két lehetőség van. Vagy az utasadatok elemzése alapján kockázatot nem találtak, és e, jóvá hagyták a belépést az ország területére, vagy az is lehet, hogy a PNR rendszer a e, potenciális kockázatként azonosította, és a kanadai szervek kihallgatták, kikérdezték az utast, de ezen kihallgatás után úgy döntöttek, hogy nincsen kockázat, és belépését e, engedélyezték, hiszen nem tartják ezt kockázatosnak. Ebben a pillanatban a bíróság szerint változnak a körülmények, hiszen jogszerűen belépett Kanada területére, és ott is tartózkodik egy ideig. És ez egy nagyon fontos változás, mi szerint a bíróság ezen időszak alatt rendszerszerű, szisztematikus profilingot nem tartja jogosultnak, sőt az adatok törlését tartja kívántosnak. A kanadai szervek a Kanadában tartózkodás alatt megőrizhetik az adatokat, de közvetlenül nem férhetnek automatikusan hozzá. Ez nagyon fontos. Tehát mielőtt hozzáférnének az utas adatokhoz a második szakaszban, bírósághoz kell fordulniuk, és bírósági végzést kell kapniuk. Tehát itt a bírósági ellenőrzés, ami nagyon fontos védzáradék, nagyon fontos garancia annak érdekében, hogy csak objektív kritériumok és bizonyítékok alapján férjenek a megőrzött, de nem az automatikusan leívható adatokhoz. Ez az adatmegőrzés szempontjából nagyon fontos dolgokat vetít eh, előre az Európai Unióra vonatkozóan. Miután tehát belépett Kanadába az utas, az adatok megőrizhetőek, de bírósági végzés nélkül nem férhet hozzá hivatalos szerv. Ez nem a jelenlegi utasadatrendszerre emlékeztető megoldás. Más kanadai szervek is hozzáférhetnek az utasadatok, nem csak a határ eh, őrség, de ugyanebben az eset, ugyanaz a szabály vonatkozik tehát bírósági végzés tulajdonában, birtokában. Sőt, harmadik országok is hozzáférhetnek a Kanadában tárolt utasadatokhoz, de a harmadik országnak is saját bíróságától eh, kell bírósági végzést szerezni, mielőtt felveszi a kapcsolatot a kanadai eh, szervekkel harmadik országok kapcsán egyébként a bíróság még azt is előírja, hogy vagy az Európai Bizottság hagyja ezt jóvá megfelelőségi döntéssel, hogy egy harmadik ország a kanadai tárolt adatokhoz hozzáférjen, vagy egy nemzetközi megállapodás kell, hogy életben legyen az adott ország és az Európai Unió között az utas adatok átadásra vonatkozóan. Ebben a két esetben elképzelhető az, hogy a kanadai szervek kiadják ezeket az megőrzött adatokat. Semmilyen más esetben nem elképzelhető, ez tehát igen komoly korlátozást jelent. Ez a második szakasz. A harmadik utolsó szakasz pedig nyilván az, amikor már elhagyta a Kanada területét az utas. Ebben az esetben a bíróság szerint ismét jelentősen változik a helyzet. A bíróság ugyanis leszögezi, hogy a belépéskor ellenőrizték az utast, sőt, a tartózkodása alatt is bírósági végzés eh, birtokában ellenőrizhették az utas, tehát amikor elhagyta már az országot, az utas elviekben biztonsági kockázat nincsen, ezért nem indokolt az utasadatok további megőrzése. Tehát amikor az utas elhagyja Kanadát, pár nap, pár hét hónap múlva, elviekben törölni kell az adatokat. Ez óriási változás a jelenlegi helyzethez képest, mi szerint is minden utas, minden utas adata 5 évig megőrzésre kerül. Ne. Ez tehát az alapelv. A utasadatok legnagyobb része kiutazáskor törlésre kell, hogy kerüljön, bár a bíróság elfogadja azt is, hogy kivételes esetekben a kanadaiak hosszabb ideig is megőrizhetik az adatokat, akár 5 évig is, amennyiben objektív kritériumok alapján ez indokoltnak látszik, mert további közbiztonsági kockázatot rejthet az adott személy. Tehát elfogadja a bíróság ezt a lehetőségét, de csak nagyon korlátozott kivételes esetekben tényleg az utasok elenyésző számát érintően. Ez igazából egy célzott adat megőrzés, amelyet egyébként az Európai Unión belül is lehetővé tesz az elektronikus kommunikáció tekintetében a saját korábbi esetjogára a, a telekettő, illetve a digitális jogok a korábbi határozatokra vissza is utal itt a bíróság. Tehát három szakaszra bontja ezt az egész időfolyamatot a jelenlegi PNR modellhez képest az óriási változás jelent. Igen, progresszíven csökken a megőrzött utas adatok mennyisége, illetve hogy milyen hosszan lehet ezeket megőrizni, illetve hogy milyen körülmények között férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz a hivatalos szervek. Azt hiszem, hogy talán így össze tudtam röviden foglalni azt, hogy a, a bíróság milyen változásokat kér az EU-Kanada megállapodásban. Tehát ahhoz, hogy jogszerű legyen a megállapodás, ezeket a változásokat kell mm, eszközölni. A független felügyeleti szervek szerepét is hangsúlyozza a bíróság, amely egyébként nem jelent meg ilyen világosan megállapodásban, illetve a bíróság azt is leszögözi, hogy a második, harmadik szakaszban az utasok, hogyha a, a hivatalos szervek hozzá hozzáférés kapnak az adatokhoz, akkor őket tájékoztatni kell, mármint az utasokat, hogy ellenőrizhessék, hogy jogszerűen fértek-e hozzá az adatokhoz, de hát ez megint csak levezethető a jelenlegi esetjogból. Zárásképpen tehát felmerül a kérdés, hogy mi a következménye ennek a bírósági döntésnek. A Kanada megállapodásra vonatkozóan azt hiszem világos. A szerződés 218-as cikk értelmében, amikor egy negatív véleményt ad ki egy a bíróság, akkor a nemzetközi megállapodás nem léphet életbe. Ez nyilvánvalóan egy negatív vélemény, nem korrekt a jogalap, nem felel meg az alapjogi kartának, tehát jelenlegi formájában legalábbis nem léphet életbe az EU-Kanada megállapodás. Persze, az Európai Bizottság a tanácstól kapott új mandátummal újrakezdheti a tárgyalásokat, annak érdekében, hogy a kartával kompatibilissá tegyék ezt, de erről az Európai Bizottságot kell megkérdezni. Ezen a ponton további lépés az Európai Parlament részéről nem szükséges, egész egyszerűen azért, mert a szerveződések is kimondják, hogy nem léphet életbe ez a megállapodás. Ez persze lehetővé teszi, hogy a parlament tovább figyelemmel kövesse a helyzetet, hiszen az esetleges újratárgyalások során a parlamentet folyamatosan tájékoztatni kell. Bizonyos vagyok benne, hogy rengeteg kérdése van, de remélem a legfontosabb reményt a bíróság döntésének sikerült elmagyaráznom. Köszönöm szépen. Először az előadót hallgatjuk meg, utána pedig a koordinátorokat. Sophie, tiéd a szó. Köszönöm szépen és köszönöm a jogi szolgálatnak is ezt az alapos elemzést. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes ítélet, amely bizonyos eszközöket is a kezünkbe helyez, hogy kezeljük az ilyen helyzeteket. Az első kérdésemre igazából már kaptam választ, az volt a kérdésem, hogy mi a további lépés, de ezek szerint a parlamentnek nem kell állást foglalnia, egész egyszerűen ismét a tanács és a bizottság tér felé van a labda, legalábbis ezt állítja az állásfoglalás, rendben. De a valódi kérdés tulajdonképpen az, hogy ennek az ítéletnek milyen vonatkozása lehet, milyen kihatása lehet más megállapodásokra, vagy EU jogszabályokra nézve, ugyanis ha most megnézzük a kritériumokat, amelyeket felsorakoztatott a bíróság, az USA-val való PNR megállapodás távolról sem felel meg ezeknek a feltételeknek. Az Ausztrál megállapodás talán közelebb áll, de azért ott is vannak különbségek, ott van a SWIFT megállapodás, és vannak más szerződések is, az EU PNR irányelv. Most akkor mi történik? ha arra következtetésre jutunk, hogy a többi megállapodás sem felel meg a bíróság által felállított standardoknak, akkor mit kell tegyünk ahhoz, hogy megfeleljenek a kritériumoknak? Valakinek a bírósághoz kell fordulnia, vagy ezek automatikusan érvényüket vesztik, vagy továbbra is hatályban maradnak, még akkor is, ha megállapítjuk, hogy nem felelnek meg az alapjogi kartában lefektetett kritériumoknak, és a jogalap sem megfelelő, hiszen egyik esetben sem a 16-os cikk a jogalap. Ezt mindenképpen meg kell állapítsuk, tehát legalább ebben az aspektusban azt hiszem, hogy a többi megállapodás sem felel meg a kritériumoknak. A bíróság azt nyilatkozta, hogy az adatok tömeges tárolása, tehát az összes utas összes adatának tárolása lehetséges, de a bíróság ezt vajon úgy ítéli meg, hogy ez azért lehetséges, mert ez egy meg, nemzetközi megállapodás része, amelyből az következne, hogy nem, engedélyez, nem lenne engedélyezhető, ha például EU PNR-ről lenne szó, vagy más EU jogszabályról, vagy úgy gondolja a, bizot, a bíróság, hogy ez általánosságban véve engedélyezhető. Egy kicsit még mindig zavarba hoz a 87-es cikk a jogalap szempontjából, mert ha megnézzük a PNR megállapodások előzményeit, eredetileg itt a rendőrség és igazságügyi működéssel semmi kapcsolata nem volt. De ha megnézem a 87-es cikket, akkor ez pontosan erről szól az unión belül. Nem vagyok jogász, de nem értem, hogy ez hogyan terjedhetne ki a többi országgal, más országokkal való rendőri és igazságügyi együttműködésre. De lehet, hogy mindez csak elméleti kérdés, hiszen az ítélet megszületett. De ezek lettek volna a kérdéseim. Köszönöm. Sophie és Anipar Tracer Axel következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jogi szolgálatnak ezért az elemzésért a hosszas részletes elemzésért. Általánosságban véve számomra kielégítő, hogy egyfelől azt mondjuk, hogy a PNR elvileg lehetséges. Én igazából sohasem jutott volna eszembe a hetes cikk, nem tudom, hogy ez valakinek eszébe jutott volna. A 87-es cikket ugye Szofi most említette, egy kicsit ez is meglepett, Úgyhogy hálás lennék, ha megtudhatnánk, hogy jogi szempontból nem olvastam ugye ezt az anyagot, de a közös jogalapra hivatkozva említjük most ugye a 87-es cikket. Összességében véve én jónak tartom, hogy tudjuk azt, hogy a PNR megállapodások alapvetően megfelelnek az alapvető jogszabály, jogoknak, viszont a tartós adattárolás egy bizonyos mértékig végrehajtható. Igazából azon sem gondolkoztunk el soha, hogy figyelembe vegyük-e az érkezés előtti, a tartózkodás alatti és a távozás utáni adattárolást, hogyan lehetne mindezt jobban kialakítani. Ami pedig az érzékeny adatokat illeti, Hát azt kell mondjam, hogy ha most utólag tárgyalunk erről, és feltesszük a kérdést, hogy mihez, mire, miért van egyáltalán szükség ezekre az érzékeny adatokra. Ami igazából meglepett az ítéletben, hogy először is azt, azt is arról is írtak, hogy például a 19 különböző adat között van, vannak például a táplálkozási szokásokkal kapcsolatos adatok, holott ilyen ott nem szerepel. Tehát a bíróság ítéletének értékelése szempontjából jó, hogy tiszta vizet öntünk a pohárba, mert vitás volt az, hogy egyáltalán lehet-e ilyen megállapodásokat kötni. Ami azonban meglepett, az az, hogy az európai adatvédelmi szint ez harmadik országokkal kötött megállapodások során egyenértékű kell, hogy legyen a, a színvonal, mint a, az Európán belüli, az unión belüli megállapodások adatvédelmi szintjével. Most úgy gondolom, hogy meg kellene vizsgálnunk, hogy mi az, ami a bíróság véleménye szerint nem összeegyeztethető az alapvető jogokkal, és gyors tárgyalások keretében kellene ezt tisztáznunk, hogy aztán meggyőződhessünk arról, hogy minden rendben van-e. Úgy tűnt, hogy az amerikai Egyesült Államokkal, illetve az Ausztráliával kötött megállapodás, illetve az EU-PNR megállapodás maga talán szintén felülvizsgálandó a bíróság által kifejtett kritériumok miatt. Én azt szeretném, ha ezt gyorsan lebonyolítanánk, nem lenne szabad túl sok időt veszítenünk, hanem meg kellene próbálnunk kiigazítani ezeket a megállapodásokat annak mentén, amit a bíróság helyesnek tart. És a kérdések, amelyek még felmerülnek, nos, Ezekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy azért mégiscsak tettünk egy lépést, és most megnézhetjük, hogy a jövőben hogyan kell kinézniük a megállapodásoknak. Köszönöm szépen, Birgit Szipel. Köszönöm szépen, Claude. Először is köszönöm a jogi szolgálatnak ezt az egyértelmű és szerintem érthető állásfoglalást a bíróság ítéletével kapcsolatban. Sokan itt a parlamentben kértünk annak idején egy ilyen állásfoglalást, én is, de most azt kell mondjam, hogy ez nem tesz boldoggá. Megerősíti az állásfog, álláspontunkat, de természetesen sokkal jobban örültem volna annak, hogyha bizonyos kritikus pontokat a politikai szereplők figyelembe vettek volna, és egy másik szöveget terjesztettek volna elénk. Azt hiszem, hogy annak fényében, amit mindig a jobb jogalkotásról elmondunk, jobb lett volna, mint az, hogy most készhez kapjuk ezt az álláspontot. Azt, hogy az adatvédelmet végrehajthatjuk, ezt teljesen helyénvalónak tartom. Ha például egy kontinensen van egy előírás, hogy az autókban kell egy biztonsági máshol pedig nem, akkor én azért azt szeretném, hogyha én egy autót veszek, annak legyen biztonsági öve. Tehát, hogyha vannak technikai feltételek, amelyeket előírhatunk, akkor tulajdonképpen miért ne, lehess, miért ne lehetne az adatvédelemnél ilyesmit előírni? Ezt én magától értetődőnek tartom. Engem az is érdekelne, mert szerintem itt van egy joghézag. Ott van ugye a kanadai megállapodás, amelyet át kell dolgozni, de utaltak már arra, hogy más megállapodások hasonlóak, például részben a feltételeket tekintve talán rosszabbak is, akkor nem magától értetődő, hogy azokat is automatikusan megváltoztassuk, ahelyett, hogy várjunk egy erre vonatkozó ítéletet? Szeretném azt eh, elmondani, hogy eh, ha a jogi struktúrájuk más, én szerűnek tartanám, hogy az EU PNR-t ugyan ezen pontok kapcsán megvizsgáljuk, még mielőtt a végrehajtásra sor kerülne. Volna azonban egy kérdésem is a jogi szolgálathoz. Ez a az osztályozás, a különböző szakaszokra való lebontás nagyon hasznos volt, de én azt szeretném tudni, hogy ha összegyűjtöm az adatokat, és a harmadik országhoz eljuttatom ezeket, a beutazásnál megállapítják, hogy rendben semmi gond, a tartózkodás alapján sem történik semmi, és az illető távozik, elutazik, és kiderül, hogy semmilyen kockázat nem kötődött ezen, a, ezen személyhez, akkor tulajdonképpen törölni kellene az adatokat. De itt merül fel számomra az izgalmas kérdés, akkor csak Kanadának kell törölnie a kapott adatokat, vagy eleve a küldő fél, tehát mi szintén kell, hogy töröljük az adatokat, vagy az eredeti kiinduló repülőtérnél meg kell őrizni továbbra is ezeket az adatokat. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, Birgit, és Helga Stevens következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, nagyon röviden. Mindig is támogattuk az EU-Kanada PNR megállapodást, illetve azt, hogy föllépjünk a szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen megfelelő intézkedésekkel, így biztosítván a biztonságot az utasok számára. Így kívánatos az, hogy tovább léphessünk az új megállapodás segítségével, illetve folytathassuk a Kanada-EU együttműködést. Köszönöm. Elnök, a GUE részéről Mary Christine nincs. Sophie, még akartál valamit mondani, vagy később? Akkor Jan után, hogyha lehet. Jan, a zöldek részéről, tessék. Jan Olbricht. Köszönöm szépen. Köszönjük a jogi szolgálatnak ezt a magyarázatot, ezt a prezentációt nagyon fontosnak tartom. Egyetértek a néppárt és egyszer kollégákkal, minél gyorsabban um, harmonizálnunk kell a véleménynek, meg kell feleltetnünk a, a saját jogszabályainkat. Amikor a tagállamok az európai bírósági döntéseket figyelmen kívül hagyják, akkor egyértelmű jelzést kell adnunk, hogy mi ezeket elfogadjuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a határozatok döntések értelmében járjanak el. Ami pedig az EU-kandai megállapodást illeti, természetesen a nyolcas és a hetes a kartának a nyolcas és a hetes cikkét, illetve a szerződés 16-as cikkét értelmezi, ez ezt más eszközök is megfogalmazzák. Tehát látjuk, hogy a szerződést többféleképpen értelmezik. Hogyha ezeket összevetjük a szabályainkkal, a törvényeinkkel, meg kell néznünk, hogy ezek mennyiben felelnek meg egymásnak, és meg kell próbálni ezeket harmonizálni. És még valamit szeretnék hangsúlyozni. A jogiszolgálat kimondta, hogy ezt a határozatot nem lehet másképp értelmezni. Az Európai Bíróság kimondta, hogyha a személyes adatok további megőrzése olyan személy esetében, aki nem gyanús vagy nem jelent kockázatot a szervezet bűnözés, illetve a terrorizmus szempontjából, nem igazolható az utazás lezártát illetően. Ezt nem csak ehhez a megállapodáshoz kell csatolnunk, hanem az EU-PNR irányelvhez is, valamint a belépési és kilépési rendelet, nem tudom most hirtelen rendelet vagy irányelv, de ezen jogszabály mellé is csatolnunk kell. Hogyha ezt megtesszük, akkor látjuk, hogy mindezen intézkedések keretében az EU-PNR irányelv, illetve a belépési-kilépési rendszer esetében megvan, egyértelműen megvan határozva, hogy mennyi ideig kell megtartani az adatokat. Ez pedig négy, illetve öt esztendő, és nem teszünk különbséget a között, hogy az adott személy gyanús vagy nem, kockázatot jelent el vagy sem, miután lezárult az utazásad. Ez azt jelenti, hogy az összes intézkedést meg kell változtatni, különösen azokat, amelyekről nem szavaztunk, ez pedig az entry-exit, tehát a belépés és kilépési rendszer. Ez teljesen illegális intézkedést tartalmaz, amely az utasok adatainak további megőrzését eh, irányozza elő, függetlenül attól, hogy rajta vannak-e ezen a kockázati listán. Különösen azért, mert nem kérhetjük azt Kanadától, hogy az európai utasok adatait illetően ö, szigorúbbak legyenek, hogyha mi nem ugyanígy járunk el az ideutazókkal, ez önkényes lenne, és azt hiszem, hogy a bíróság ugyanúgy járna el ebben az esetben, elemezné ezt a helyzetet, tehát az adott személy utazását lezárólag nem kell megőrizni az adatokat, erre nincsen szükség, különösen akkor, hogyha ez nem kapcsolódik semmilyen gyanúhoz vagy kockázathoz. Elnök, köszönöm szépen, Szofi, gyorsan visszadom a szót. Bocsánat, még egy kérdést föltennék, hogyha lehet. Az előttem álló elemzés alapján kérdezem a jogi szolgálattól, hogy kívánatos-e az, hogy az Európai Parlament szavazzon az entry-exit rendszerről, tudván, hogy mi a bíróság döntése? Igen, azt hiszem, hogy ez egy elég lehetetlen eljárásbeli kérdés, de azért köszönjük. Yeah, so sorry about that. Just, just one, one question about the, the... Lénensz úr, igen, még egy kérdést tennék föl a következményekre vonatkozóan, hiszen tudom, hogy Kanadával minden hamarabb meg akarjuk kezdeni tárgyalásokat, aztán természetesen ott van az Egyesült Államok kérdése. Nem igazán látom azt, hogy hogyan lehetne itt a tárgyalásokat gyorsítani a jelenlegi adminisztrációval. A kérdésem pedig az, hogy mi lenne ennek a következménye. Tehát milyen hatásra várhatunk, hogyha a szerződések újra tárgyalása nem vezet sikerre, gondolok itt Kanadára, Ausztrália, illetve az Egyesült Államokra, akkor milyen következményekkel jár ez? Az egyénnek milyen jogai vannak, mennyiben járulhat hozzá az adatok hatóságoknak való továbbításához, vagy, vagy esetleg ezt, ezt hogyha, hogyha ezt valaki megtagadja, akkor nem ülhet fel a repülőre, vagy hogy, hogy, tehát milyen következmények lesznek? Ez kapcsolódik a személyi jogokhoz is, még akkor is, hogyha nincsen, nincsenek ugyanolyan adatvédelmi szabályok életben az adott országban, akkor is ugye megadhatják az adatokat. Elnök, igen, szeretnék időt hagyni a válaszra, úgyhogy Szofi, nagyon kérlek, nagyon röviden, és utána Mőz visszadom a szót. Rendben, nagyon röviden. Magát a megállapodást illetően tudjuk, hogy már most is továbbítanak adatokat, a jelenlegi pillanatban is tehát azóta is, miut, miután az előző megállapodás megszűnt. Nem tudom, hogy két oldalú megállapodások keretében vagy mi történik, de ezek ugye nincsenek érvényben. Még kevésbé felelnek meg az alapjogi kartának, mint az a megállapodás, amelyet a bíróság elemzése alá vont. Most nem tudom, hogy ez mit jelent az adatok átadását illetően. Ugye mindig találunk kifogásokat arra, hogy az adatokat átadjuk, akkor is, hogyha nincsen jogi alap, de én jobban szeretném, hogyha lenne konkrét jogi alap. Tehát mi történik az adatok továbbításával a nemzeti megállapodások alapján? Elnök, köszönöm, Szofé, Mör úr. We have, with, with the um, patience and uh, goodwill of the inter- Nos, még hogyha még uh, van egy kicsi időnk, 5-10 perccel tovább húzhatjuk, hogyha ehhez a tolmácsok is hozzájárulnak, de kérem, ne feledjék el, tehát 10, 10 percünk van. Quicker, but I'll try and go through uh, in, in order. If I miss anything, please remind me. Um, but... Ha valami elkerülte volna a figyelmemet, a, az a kérdés, az volt az egyik kérdés, hogy a többi megállapodás automatikusan érvény Nyújt e Kezdeném azzal, hogy vannak ugye megállapodások, amelyeket nem kötöttek meg. Mexikó, már folyik a megállapodás tárgyalása, ez könnyű, mert annak a megállapodásnak most figyelembe kell vennie a bíróság ítéletét, tehát ez magától értetődő a többi országot pedig érinti ez az ítélet, tehát itt nem csak Kanadáról van szó, hanem a harmadik országokkal megkötött PNR megállapodásokra, amely megállapodást még nem fogadták el, annak figyelembe kell ezt vennie. Ami a már létező megállapodásokat illeti, ez bonyolult, és a bíróság is elismeri. Éppen ezért van ez az egész vélemény nyilvánítási eljárás a parlament kérdéseit is figyelembe lehet venni, hiszen egyes tagállamok és intézmények vitatták ennek az elfogadhatóságát, ami a jogalapot illeti, de a bíróság rámutat, hogy az egész gyakorlat célja az, az hogy a bonyodalmakat elkerüljük, ugyanis amint hatályba lép egy nemzetközi megállapodás, ez kötelezi az Uniót, és a nemzetközi jog értelmében egy harmadik ország kérheti is ennek alkalmazását, és most ez a helyzet a többi létező megállapodással, ezért bonyolult a helyzet, mert amint eljutunk ebbe a szakaszba, nehéz innen visszalépni. Tehát nem veszítik automatikusan hatájukat, továbbra is hatályban maradnak a nemzetközi jog értelmében és az Európai Unió ezen a helyzeten csak a nemzetközi jog értelmében annak alkalmazásával változtathat. Tehát bármi is szerepel a megállapodásban, ezek ugye tartalmaznak záradékokat, amelyek lehetővé teszik a felfüggesztést, vagy a, mm, az átdolgozást, a felülvizsgálatot, ez egy további lehetőséget nyújt. Vannak tehát lehetséges módszerek, amelyek által bizonyos pontokat újra lehet tárgyalni, és most a bizottság feladata, hogy értékelje, mi lenne a legjobb megoldás a jövőre nézve, de ez a vélemény csak ezt a konkrét, csak erre a konkrét megállapodásra vonatkozik, még akkor is, hogyha elméletben a többi megállapodásra is hatással van. A kérdés most az, hogy hogyan haladunk végig ezen a folyamaton. Kérdés, hogy az összes adatot lehet-e továbbítani, hiszen ez egy nemzetközi megállapodás, ez részben nem így van, de a bíróság megemlíti, említ egy, hivatkozik a Csikágói Egyezményre, a 47-es egyezményre, ami a polgári légiközlekedésre vonatkozik, és az összes tagállam aláíró fele, noha lehet, hogy nem maga az EU, ez alapján azonban a nemzetközi jog alapján a bíróság elfogadja, hogy az összes adatot lehet továbbítani. Ez azonban felvet egy érdekes kérdést, hogy itt arról van ez szó, hogy eh, harmadik országok eh, elfogadhatják ezt a rendszert, és akkor ez az eu belül hogyan kerülne alkalmazásra, hiszen az már nem a nemzetközi jog lenne. De az összes eh, tagállam részese a Csikágói Egyezménynek, és ezért az EU-ba érkező járatokra ez vonatkozna. De kérdés, hogy a belső, EU-n belüli járatokra hogyan kerülne alkalmazásra. hiszen itt egy nemzetközi megállapodásról van szó. A vélemény ezzel nem foglalkozik, de ezt a kérdést is meg kellene vizsgálni. Ami pedig a jogalapot illeti, hogy a rendőrségi együttműködés az EU-n belül, ugye ez volt a kiinduló pont, ebben az esetben feltették hozzánk írásban ezt a kérdést, és a bíróság kérdezte is, hogy hogy lehetséges az, hogy a 87-es cikk alkalmazandó, és ezt meg is vitattuk, különbözőképpen értelmezték ezt a felek, és ahogy az lenni szokott, a bíróság ilyenkor nem tartja szükségesnek, hogy megválaszolja ezt a kérdést, A konkrét indokolást nem tudom most megmondani, csak azt tudom, hogy a parlament jogi szolgálata mit válaszolt. Mi azt javasoltuk, hogy a rendőrség együttműködésnek van egy belső vetülete, és van egy ehhez kapcsolódó külső vetület is, tehát amikor az itteni rendőrség a harmadik ország szervével együttműködik, akkor az egyértelműen rendőrségi együttműködés, de ez egy kicsit másít, hiszen itt nem arról van szó, hogy az európai rendőrség jutatná az adatokat a kanadai rendőrséghez, hanem itt egy kereskedelmi entitás, egy vállalat jutatja el az adatokat. Az EU-PNR esetében az európai jog kerülne alkalmazásra, itt azonban a kanadai jog alkalmazandó, ez a kérdés is felmerült, de úgy tűnik, hogy a bíróság elfogadja, hogy ez a rendőrség együttműködés általános hatájába tartozik, még akkor is, hogyha közvetlenül ez nem rendőrségi együttműködés, tehát ezt a kérdést is érdemes volna továbbiakban megvizsgálni. Most pedig áttérnék a többi kérdésre, meg kell természetesen néznünk a többi megállapodást is, és ezeket át is kell újra kell tárgyalni. there was a question about uh, how um, the sender of the data, uh, whether they're obliged to. Felmerült egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy az adatok törlése hogyan történik. Ez valóban a légitársaságok adják át az adatokat. Ők a GDPR-nak, uh, tehát az általános adatvédelmi rendeletnek kell, hogy megfeleljenek. Tehát kereskedelmi célból megőrizhetik uh, ezeket egy idő után uh, törölni kell, elvileg rövidebb ideig nem kell megőrizniük az adatokat, sőt, szinte az ellenkezőről van szó. Azonnal eh, át kell, hogy adják az adatokat, és onnantól a, a, a hivatalos szervek tárolják az adatokat. Tehát nyilván értik önök is, hogy más a helyzet. Mi van akkor, hogyha egyértelműen nincsen semmiféle kockázat, és ez hogyan vonatkozik az entry-exit rendszerre, tehát belépés-kilépési rendszerre. Mivel nem követem ezt a dossziét, ezért erre konkrétan nem tudok válaszolni, csak elvi választ tudok adni, pedig igaznak tűnik, ahogy a válasz szóval ugyanaz, meg is fordíthatjuk ezt. Az bíróság ugyanis kimondta, hogy amikor interferencia van a adatvédelemmel és a személyes adatok védelmével, vagyis ezek sérülhetnek, akkor bizonyítékok és objektív kritériumok alapján nagyon komoly indok, indoklásnak kell lennie, tehát csak rendkívüli indokolt esetekben lehet ilyen. Hogyha lemondtuk azt, hogy nincs kockázat, akkor gyakorlatilag semmivé foszlik a maga az indokoltság is. Tehát kockázat nélkül indokolatlan az adat megőrzése. Alapvetően ez az elv az egyes jogi aktusokra vonatkozóan persze ezt külön-külön le kell bontani, de kockázat alapú elemzésre van szükség, és a bíróság azt hiszem, hogy napnál világosabban ki mondta ezt tehát csak objektív kritériumok alapján lehet a gyanút megállapítani. Igen, egy jó kérdés is elhangzott annak kapcsán, hogy mi van akkor, hogyha újra tárgyalják ezt a Kanadával kötendő, nem megáll, kötött megállapodást. Ez is rámutat arra, hogy a harmadik ország beleegyezése nélkül semmi nem változhat, de Hát nyilván ehhez majd Kanadának is lesz némi szava beleszólása. Hogyha újra tárgyalások nem járnak sikerrel, akkor nem lép életbe ez a megállapodás, akkor egy jogi űr keletkezik, de hát megfelelő jog alap nélkül az adatok átadására nem kerülhet sor nemzetközi megállapodás hiányában, tehát egy másik jog alapot kellene találni. Lehetséges, van megoldás, de hogyha nincsen más alternatíva, akkor Az elmúlt három év során Kanada is elfogadott egy ETIAS-hoz hasonló rendszert, tehát a Kanadába utazás előtt a, az adataikat meg kell adni az utasoknak. Mi van akkor, hogyha az utasok beleegyezésével adják át az adatokat? Úgy tűnik, hogy a bíróság is átgondolta ezt, mi van akkor, hogyha az utasok beleegyezésével történik mindez. Elviekben ez nem lehetetlen megoldás, tehát végső soron eh, erről nem szól a bíróság konkrét eh, véleménye, tehát erre vonatkozóan egyértelmű iránymutatással nem rendelkezünk. Remélem, hogy válaszoltam minden kérdésre. Hanem akkor emlékeztessenek még egyszer. Just checking with colleagues if there's anything there. I mean... Érzem a kollégákat, maradt-e valami megválaszolatlanul? Köszönöm szépen Mör onnak a valóban átfogó prezentációját. Köszönöm a kollégáknak is a hozzáértésüket, ahol Mör úr abba hagyta, onnan folytatnám. Tehát mi van akkor, hogyha nem járnak sikerrel az újra tárgyalások? Szofi felvetette, hogy akkor hogyan tovább. Nos, fontos ezt mindenképpen végig eh, gondolni, Nos, a javaslatom az, hogy mielőtt arról beszélnénk, hogy sikerül majd újra tárgyalni Kanadával ezt a megállapodást, azelőtt végig kell gondolni, hogy milyen mandátumot szeretne esetleg a bizottságnak adni a tanács. Tehát ez nem csak egy PNR-Kanada eh, megállapodás, az általánosságban az EU eh, e megállapodások egészére kell, hogy vonatkozon. Ezért tehát azt javaslom, hogy már októberben hívjuk eh, meg a bizottságot és a tanács soros elnökségét, pont jól jön ki, hogy Észtország tölti a soros elnökséget, hogyha jó válaszokat kapunk tőlük, az annál jobb, ha nem, kapunk jó válaszokat, akkor még mindig itt van a zsebünkben egy állásfoglalás lehetősége. Tehát szerintem ez lehet egy megoldás. Felkészülünk egy ilyen ülésre, ilyen és mások által elmondott összekapcsolódásokat is megtartjuk, tehát nyilván így mindenképpen készen állunk erre. Szerintem így magunkhoz tudnánk ragadni a kezdeményezését, és lenne egy B-tervünk is. Nem tudom, hogy ez mindenki számára elfogadható lenne, Szofi. Yes, the... Uh, Igen, azt javaslom, hogy az árnyék jelentéstevő kerüljünk össze, és soroljuk először is fel a kérdéseinket. Ezeket át tudnánk küldeni a bizottságnak írásban. Ez segíthet abban, hogy meg tudják ezeket válaszolni, és akkor ezután meglátjuk, hogy kell-e állásfoglalása vagy sem elnök. Igen, nos, azt javaslom, hogy itt előttünk legyen ez a Eh, ez az ülés, tehát az elnökséggel együtt nézzük meg, hogy, hogy mi a tervük, hogyan is alakul az új mandátum. Bizonyára Jan majd beszámol erről. Nem tudom, hogy mit gondolsz, Jan. Igen, szerintem ez rendben van. Egyetlen egy dolgot kérdezek pusztán. Szavazni fogunk az entry-exit rendszerről itt a parlamentben. és szerintem a mi feladatunk az, hogy jelezzük az elnök felé, hogy itt lehet, hogy gond lesz. A frakciók és a főtitkár meg kell, hogy vitassa. Elnök? Igen, ez teljesen helyes. Miről is beszélünk? Októberben lesz a szavazás. Reméljük, hogy nem csúszik ez át novemberre, de hát az biztos, hogy minél gyorsabban föl kell vetni a titkárságnak ezt az ügyet, és muszáj, hogy megtartsuk ezt az ülést a szavazásra. Hát igen, értem, amit mondasz. Nem, nem sodorhatjuk magunkat egy olyan szavazásba, ahol kompromisszumot kat kell kötnünk az elveinket, illetve tehát nagyon fontos, hogy előtte legyen egy ilyen áttekintő ülésünk, ez az egyetlen logikus lépés. Ez pedig azt jelenti, hogy gyorsan lépnünk kell, ez az egyetlen megoldás. Rendben, ezt megtehetjük, tehát az a prioritás, az a legfontosabb, hogy gyorsan lépjünk. Tehát fontos az, hogy ezt az egészet összefogjuk, és itt megtartsuk ezt az ülést, azelőtt pedig ne legyen szavazás. Tudom, hogy mire gondolsz, azt gondolod, hogy hogy mennyire bizonytalan vizeken nevezünk. Azonban látom azt is, hogy bologatnak másik, hogy mások, hogyha homályosak a válaszok is, akkor utána lesz egy állásfoglalás. Értitek, hogy mire akarok kiukadni? Hogyha van jobb javaslat, akkor kérem, hogy most, most jelezzétek. Tessék, kérem. Sajnálom, hogy egy kicsit idegesnek tűnök, de szerintem itt most nem egy politikai álláspont, állásfoglalásról van szó, hanem arról, hogy a törvényt kövessük, a törvényben meghatározott kötelezettségünknek eleget tegyünk. A LIBE árnyék jelentős tevői ülés szerintem túlságosan alacsony szintű megközelítés egy októberi plenáris előtt. Itt a, a frakciónak kell politikai döntést hozni, hogyha a trialógusban, az első olvasatban ezt le akarjuk zárni, hát nem tudom. Nem szeretném, hogyha az előző héten jönnénk rá arra, hogy már túlságosan késő. Sofit mutatja különben, hogy tényleg el kell hagyni az ülést, tehát tényleg mennie kell most már. Ez azt jelenti, hogy figyelemmel kell követnünk ezt a pontot, hiszen nem vihetjük az anyagot plenárisra anélkül, hogy ezt ne oldanánk meg. Lényeg, mindenképpen meg kell beszélnünk, hogy mit tegyünk, hogyan lépjünk tovább. Szerintem az elv helyes, a tanács, az elnökség és a bizottság ide kell, hogy jöjjön, és semmi értelme annak, hogy a plenárison szavazzunk, miközben ez az egész még itt él és mozog. Végig kell gondolnunk az egésznek a koreográfiáját. Tehát azt javaslom, hogy ezt vitassuk, megnézzük meg, hogy hogyan tudnánk előrelépni, és amikor azt mondom, hogy gyorsan lépjünk, akkor a jövő hét elejére szeretnék valamilyen megoldást látni. A javaslatom tehát érvényes, a tanács, az elnökség, a bizottság mind-mind részt kell, hogy vegyen, tehát fölveszem velük a kapcsolatot, jöjjenek el októberben, és aztán meglátjuk, hogy hogyan léphetünk tovább még a plenáris szavazást megelőzően. Nem tudom, hogy ez így logikus-e, értelmes-e, rendben? Na, akkor így fogunk eljárni. Ami pedig az állásfoglalást illeti, az egy politikai fegyver, abban az esetben, hogyha nem kapjuk meg a válaszainkat. Itt egy jogi helyzet van, nem pedig politikai kérdésről van szó. Szóval kérem, hogy ne értsd félre, amit mondok. És még valamit, hogyha a szakértők, a képviselők, a staff valamilyen jobb ötlettel tud előrukkolni, akkor kérem, hogy ezt jelezzétek. Köszönöm szépen! Szeptember 25-én kerül sor a következő libeülésre. Köszönöm szépen kollégák a mai figyelmet. És ezzel lezárom az ülést.